So, es sind drei Kollegen anwesend, inklusive meiner Wenigkeit. Csekészségemmel együtt három kolléga van jelen a teremben, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor kezdjük is el a munkát, mégpedig a 18. napi rendi ponttal. Itt az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről lesz szó. Meghívtuk a bizottságot egy eszmecserére, egy kérést intéztünk hozzájuk, és már is megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy bevezesse a témát, és aztán majd a két további képviselővel megejtjük a vitát. Tessék! Bonjour, monsieur le président. Je suis Carlo Pettinelli, je suis le... Carlo Pettinelli vagyok, én vagyok a, az igazgatója a vállalkozási főigazgatóság fenntartható fejlődés igazgatóságának. Mi vagyunk felelősek az ökodizájn irányelv végrehajtásáért köszönöm a meghívást, amely lehetőséget biztosít számomra, hogy információt adjak önöknek az irányelv felülvizsgálatáról és a jövőbeni munkánkról. 2012. decemberében, mint önök is tudják, elfogadott a bizottság egy anyagot a felülvizsgálatról. Erről az irányelv 21. cikke is rendelkezik. A politikai célkitűzéseket elérte az irányelv, bár vannak nyilván problémák, úgy tűnik, hogy a jelenlegi jogi keret nem szorul alapvető változásokra. Jobb adatgyűjtésre van szükség, rövidebb határidőkre a különböző termékek vonatkozásában és jobb piacfelügyeletre. Minden egyes érdekelt féllel szeretnénk konzultálni, eh, mielőtt meghozzuk a felülvizsgálati döntéseket. Eh, úgy tűnik, hogy csak indirekt a kapcsolat eh, az energia felhasználásra. Gyakran ezeket a termékeket eh, az Európai Unión kívül gyártják, és eh, igazolni kell azoknak eh, a megbízhatóságát. Ebben a partnerek is egyetértenek, és ezért akarjuk fenntartani az irányelvnek bizonyos rendelkezéseit változatlan formában. A végrehajtásra jobban oda kell figyelni, túl rövidek a határ az energia címkézési e, irányelv 2014-re e, van e, előidőzítve. Elmondom, hogy mit szeretnénk 2014-ig elérni két részre oszlanak az ökodizájn e, témák. Egyrészt e, bizonyos prioritásos termékekkel akarunk foglalkozni, másrészt e, a fent említett tanulmány után bizonyos változtatásokra van szükség. A 2012-14-es munkaprogramot elkészítettük, és hét prioritási alprogram szerepel benne. A bizottság 2014-ig tanulmányokat készít, a munkaprogramban emellett előkészítő tanulmányokra is szükség van. jogalkotásra fogunk koncentrálni, a nem jogalkotási munkát outsourcoljuk, és a standardizációs folyamatokban a bizottság jobban részt fog venni. Tudom, hogy a bizottság a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága azt szeretné, hogyha a bizottság az ecodesign irányelvet a zuhanyzó rózsák és a csapok vonatkozásában is kiterjeszteni. Itt egy prioritási tanulmányt végzünk, hogy ez milyen kihatással lenne a vízfelhasználásra. A, egy másik főigazgatáság kollégáinak bevonásával végezzük ezt a munkát remélhetőleg hamarosan egy rendelet jelenhet meg az zuhanyrózsákkal kapcsolatban. Az előkészítő tanulmányok a bojlerek eh, és eh, elektronikai kábelek, eh, valamint intelligens termékek vonatkozásában, világzárók vonatkozásában a jövőben fog elkészülni megpróbáljuk az ablakok és egyéb nyílászárók, valamint őszigetelők témakörét is körüljárni. Ez egy nagy kihívásokat tartó, tartogató munka lesz. Végezetül, elnök úr, hadd mondjam el, hogy az előttünk álló munka hasznos és reményteli. 20 irányelvet, 10 rendeletet kell felülvizsgálnunk, hatalmas munka lesz, nagy standardizációs erőfeszítés, komoly célkitűzéseink vannak, csak akkor lehet sikeres, hogyha együttműködünk, ebben számítok az önök bizottságának a segítségére is. Köszönöm szépen, Petinelli úr. Két további képviselőt küldött a bizottság, úgyhogy ha kívánnak hozzászólni, akkor megadom önöknek is a szót. Nem? Jó, akkor megkezdjük a két kollégával a vitát. Péter Líze legalább 10 percig beszélhet, ha akar. Aztán a másik kolléga is. Tessék, Péter Líze. Hát nem szeretnék csak talán 5 percet beszélni, hiszen tudom, hogy először is a bizottság elmondta a hogy mik ezek a legfontosabb kérdések. Az ökodizájn direktíva nagyon fontos eszköz, nagyon jó takarékossági potenciállal rendelkezik a legtöbb területen, és a, nem csak a fogyasztó számára kedvező, hanem a termékeknek a technikai továbbfejlesztésére is lehetőséget ad, úgyhogy nagyon jó módszer arra, hogy ezen az úton induljunk tovább. Azt hiszem, hogy a közvélemény is nagyon nagyra becsüli ezt, hiszen hogyha a környezetvédelmi, illetve a klímavédelmi céloknak meg akarunk felelni, akkor tényleg az a fontos, hogy az ökológiai dizájnt támogassuk Európában. Mindig fölvetődik itt a szénlábnyom kérdése, az a kérdés, hogy az importunkat hogy tudjuk olyan szempontból is értékelni, hogy klímabarát vagy nem. Az eco-design nagyon jó eszköz arra is, hogy az európai piacra érkező termékeket megértékeljük. Nagyon fontos kérdés, hogy, az, hogy a mi gyártóink legyenek legalább olyan erősek, mint az amerikai vagy más kontinensen dolgozó gyártók. Ugye már a parlament 2005-ben elfogadta az első ökológiai dizájnról szóló irányelvet, és azóta kellett várnunk, egyszerűen egy örökké valóságig tartott, míg tovább lépés történt az egyik előrelépés, tehát a fűtés, a másik pedig a vízfogyasztás területén <clears throat> és hát jó lenne, hogyha a bizottság részletesebben el tudná mondani, hogy milyen intézkedések történnek itt. Aztán az internetes kereskedelemmel kapcsolatban meg kell említeni, hogy ha valaki valaki hűtőszekrényt vagy más berendezés, berendezéseket vesz, ezzel kapcsolatban sincsen megfelelő címkézés. A bizottság szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban milyen részletes rendelkezéseket tervez. És aztán elhangzott az is, hogy a zuhanyozó, zuhanyrózsák és a vízcsapok részletes szabályozását is kívánja a a szakbizottságunk. Hát lehet, hogy néhány kollégánk szeretné ezt elérni, de mm, én a magunk részéről azt tudom mondani, hogy azért mi ezt nem követeljük. Úgy gondoljuk, hogy természetesen az ökodizájn az nagyon fontos, és az energiatakarékosság is, de a zuhanyrózsák és a vízcsapok tekintetében még egy további probléma is fölmerül, ami a villanykörték, takarékos villanykörték esetében nem merült fel, mégpedig az, hogy ezzel kapcsolatban környezetbarát címkézés nem létezik, legalábbis egységes címkézés nem létezik az Európai Unión belül pedig szeretnénk már néhány éve lehetővé tenni a fogyasztó számára, hogy energiatakarékos zuhanyrózsákat és csapokat vegyen, de ezt úgy gondolom, hogy tilalommal nem lehet elérni, úgyhogy én az LPP nevében azt szeretném elmondani, hogy mi nem szeretnénk ezt tilalmakkal szabályozni, meglátjuk majd, hogy a szakbizottságon kívül mi mellett teremtődik meg a nagy többség, de azért azt nem mondjuk így ki, hogy a szakbizottság szeretné szabályozni a zuhanyrózsákat. Szeretnénk egy olyan koncepciót kialakítani, amely általánosságban elfogadható, és reméljük, hogy a fogyasztót nem kell korlátozzuk abban a kívánságában, hogy milyen fajta zuhany, zuhanyrózsákat vesz, hiszen nem csak, a, nem csak az energia megtakarítás fontos itt, hanem más kvalitások is. Ugyanakkor a, a gyártók egyébként is tudnák úgy manipulálni a fogyasztókat, hogy azt a zuhanyrózsát vegyék meg, amit ők készítenek, ha, ha nem is annyira takarékos. Úgyhogy inkább a címkézésre, címkézésre koncentráljunk, és ilyen módon szabályozzuk a területet. Pável Kok következik. No. Köszönöm, elnök úr. Pane určitě směrnice a všechny... Köszönöm, elnök úr, hogy szóhoz juthatok nagyon fontos ez az irányelv a fogyasztók szempontjából. Éppen ezért, ha megengedik, egy konkrétumra reagálnék ezzel kapcsolatban, a címkézés témájában. A számítógép berendezések, számítás technikai berendezések eh, címkézésével kapcsolatban az Európai Bizottsághoz fordulok. Mit gondolnak önök erről? Főleg az érdekel engem, hogy a médiában mit írnak erről önök szerint, hiszen Csehországban igen komoly fenntartásokkal élt a sajtó ez ügyben. Következő kérdésem. Sikerült már értékelni azt, kélemezni azt, hogy az úgynevezett high-tech berendezések a hatály alá tartozzanak? a porszívók osztályozására vonatkozólag volt múlt héten egy vita, és ezzel kapcsolatban van egy döntés is, és Péter Líze mondta, hogy ezzel kapcsolatban az energiahatékonyság is megmutatkozott, tehát az, pontosan ezt várják el tőlünk a felhasználók, hogy a, amikor például a, amikor, a, amikor porszívózok otthon, akkor, akkor a szép európai sztenderdek szerint elkösz, elkészített porszívóval tudom tenni, és akkor nagyon szépen föl is porszívozza a port, de hogyha egy energiatakarékosabb porszívót használok, akkor úgy tűnik, hogy az nem annyira hatékony, nem annyira a szív, és ugye hát itt egy kis ellentmondás van, mert akkor most mi a jobb a fogyasztó számára? Tehát azt, azt hiszem, hogy a nyilvános vitának ez is része kellene, hogy legyen, tehát hogy a, az eredményt azért ne e, veszélyeztesse a teljesítményét a berendezésnek, ne veszélyeztesse az az igyekezet, hogy minél energiatakarékosabb legyen. Ö, ö, a bizottságra nézek. Hát tulajdonképpen ez a kérdés, hogy a valamilyen szám volt, hogy a, hogy a por felszívásának milyen százalékos eredményével tudunk itt operálni, de hát minden esetre ilyen kérdéseket is meg kell tárgyalni, hogyha a bizottság megtenné, hogy a Péter Líze és másik kolléga felül érkezett kérdésekre most reagálna, annak örülnék. DG Energy. Köszönöm, Paul Hobson vagyok az Energiaügyi Igazgatóságtól. Mi is dolgozunk ezen a témán. Nagyon örülök annak, hogy Líze urat biztosítottam arról, hogy a lemaradásunkat próbáljuk pótolni. Csodás hónap áll mögöttünk, hiszen a számítógépek és a porszívók szabályozását a hónap elején sikerült elfogadnunk, majd a porszívókra visszatérnék. A múlt héten, hét hosszú év után elfogadtuk a minimális normákat a bojlerekre vonatkozóan. Ez 40-45 eh, millió tonna ekvivalencia megtakarítást tesz lehetővé. A vízmelegítőkre vonatkozó minimális eh, normákat is elfogadtuk, és ha minden jó megy ma délután, sikerül a standby üzemmódra vonatkozó szabályokat is elfogadnunk. Ezek persze mind a PREC eljárásba kerülnek, és remélhetőleg az önök eh, eh, jóváhagyását, illetve a tanács jóváhagyását is megkapják, elnyerik. De ez még nem minden. A Liza eh, úr által említett címkézés, elektromos és egyéb motorok, a boilerek, most már a, a, a emisszió, a különböző fűtő berendezések kibocsátásra vonatkozó normákat is várhatóan el tudjuk akár csak a különböző tűzhelyek, gáztűzhelyek, villanytűzhelyek normáira vonatkozó szabályozást. A számítógépek POK úr, a számítógépek címkézésével kapcsolatban nem tudom, hogy Csehországnak mi a szívfájdalma ez igazából ezzel nem vagyok tisztában ugyanakkor a számítógépekre elfogadott szabály, címkézési szabályokat nem tarmazott, már csak azért sem, mert az Energy Star, amely Amerikából indult, eh, az, amire a számítógép, az, amit a számítógépre alkalmazunk. Még egyszer mondom, eh, az említett jogszabályok között ezzel nem foglalkoztunk. Végezetül az elnök úr említette a úgy tűnik szívehez közel álló porszívó ügyet, porszívó ügyben nem ülhetünk tétlenül, mert a gyártóktól azt halljuk, hogy e, e, e, azt hallottuk, hogy amennyi energiát, amennyi a amikor a teljesítményt fölvesz egy porszívó, pontosan akkor a szívó ereje. És úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem így van, nem ilyen egyértelmű az összefüggés a kettő között. Lehet alacsony energiafelhasználású porszívó is, igen, csak hatékony szívó erejű. Az ökodizájn javaslattal együtt 0,15 helyett 0,2-ről beszélnek, ez tehát számunkra a tisztító erő tekintetében nagyobb lehetőségeket biztosít. No, this kind of machine is not on the market at the moment, but... Leg még nincsenek ilyen porszívók, de a jövőben most már lehetőség nyílik erre, és remélhetőleg az ITRE szakbizottság ezt a rendeletet, amikor vizsgálja, akkor ők is felismerik eh, azt, hogy ez jó irányba mutató fejlemény a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól érkezett kollégámnak is megadnám a szót, ha megengedik. Thank you very much. Good afternoon. Yes, I would like... To... szépen. Vízfelhasználó eszközökről érkezett egy kérdés. Nos, ez a termék kategória szerepel a 2012-2014-es munkaprogramban. egy tanulmány vizsgálta az energia és víztakarékossági potenciáját a szabályozásnak. Komoly takarékosságra van lehetőség. Az energiatakarékosság 900 eh, pikazsúl eh, per év, ahhoz, hogy ezt megértsük, tudni kell, 54 erőmű eh, éves energiatermelésének felel meg. E, ez a második legnagyobb takarékossági potenciálú termékcsoport az összes olyan termékcsoport között, amelyekre még nem érvényesek e, ökodizájn rendelkezések. Ami a víztakarékosságot illeti, ez a termékcsoport 10 3, 14 százalékos víztakarékosságot tud elérni. Amennyiben az összes termékkategóriát nézzük, ezzel a termékcsoporttal lehet a legnagyobb visszakarékossági eredményeket elérni. Ez a termékcsoport részt vesz, illetve benne van a munkatervben, de ez nem azt jelenti, hogy lesz ökodizájn intézkedés ezzel kapcsolatban. Az, hogy a munkaprogram része pusztán annyit jelent, hogy az Európai Bizottság további részletes tanulmányokat fog készíteni, amelyek megvizsgálják ezeket a potenciális megtakarításokat, és felmérik azt, hogy milyen eh, szakpolitikai intézkedéssel lehet realizálni ezeket a potenciális eh, megtakarításokat. Lehet, hogy eh, ez címkézéssel fog megvalósulni egy ilyen megtakarítás, vagy önkéntes önkéntes vállalásokat fog majd hozni a gyártóiparágazat. Tehát tanulmányok készülnek, és a tanulmány alapján lesz majd javaslat ami a fogyasztói elégedettséget illeti, természetesen ezt is számításba vesszük, a technológiai megvalósíthatóságot tekintve már most tudjuk, hogy ugyanolyan fogyasztói elégedettség más technológiákkal is elérhető, és egy-húsz hónap alatt megtérül a befektetés, miközben 15-20 évig szokták az emberek alkalmazni ezeket a termékeket. Tehát nagyon költséghatékony intézkedésekről van szó. Minden esetre mindezt a tanulmány majd fel fogja mérni, és miután a tanulmány elkészül, fog a bizottság javaslatokat hozni, amelyeket természetesen majd megvizsgál a tanács és a parlament is. Köszönöm. Peter Liese. Vielen Köszönöm szépen az első választ, és Péter Líze kolléga még egy további kérdéssel élne. Még egyszer az uhanyrózsák és a vízcsapok témájáról szeretném azt kérni, hogy minél gyorsabban oldjuk meg a címkézés ügyét, és utána pedig ne legyen szabályozás. Tehát, hogy a címkézés legyen a működő elem, a működő módszer. A, azt szeretném tudni, hogy összesen a munka terve, munkaterv hogy néz ki, és hogy melyik az a termék, amely a legnagyobb hatással van mindezekre a célokra. Aztán a bojlerekkel kapcsolatban köszönöm azt a híradás, hogy végre sikerült ezzel kapcsolatban a jogszabályt sínre tenni. Majd megnézzük, hogy az ellenőrzéssel végzett szabályozási ö, ö, eljárás működik-e. De annak ellenére, hogy ezt elfogadtuk, szeretném azt is, hogy ha jobban megértenénk, hogy a bizottság mit javasolt és miért javasolt, hiszen most mondták, hogy nagyon nagy kihatással lesz ez majd a piacra, és hogy melyik döntés milyen hatással lesz majd a vízhasználatra. Az ipar képviselői és a fogyasztók is nagyon élénken érdeklődnek ez iránt. Aztán az elektromotorokkal kapcsolatban is vannak bizonyos tervezett lépések, ezeknek egy, pár, egy néhányan már létes, létre is jött. Szeretném tudni, hogy ezekkel kapcsolatban milyen szabályozási szándékok vannak, mi az, ami le, le, lesz szabályozva, mi az, ami nem. Azon kívül a főző, sütőfőző eszközök, például a grillek kérdése. Itt is nagyon jó lenne, hogyha kicsit pontosabban tudnánk arról, hogy a bizottság mire gondol, milyen osztályozásra vagy milyen szabályzásra gondol ezen a terepen. Jó, én is kiegészíteném ezt a kérdést. Nagyon nagyra becsülöm az ekodizájnt, mert tudom, hogy milyen nagy megtakarítási lehetőségekkel rendelkezik és hogy egy sokkal hatékonyabb társadalmat, közösséget tud majd megteremteni, de hogyha az ember meghallja az ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szavakat, hogy grill, hát emlékszem, hogy emlékszem, hogy nagyon sokszor nagyon sokszor, a, amikor, a, amikor a villanykörtékkel kapcsolatban volt ugyanilyen vita, hát emlékeznek, hogy, a, hogy az európai választásokon ezt a, ezeket a villanykörtéket hozták folyton föl. Nagyon jó lenne, hogyha az ilyen az ilyen kulcsszavak, amik kikerülnek a nagyközönség elé, azok, azokat egy kicsit átgondolna a bizottság, hogy most eh, nehogy eh, nehogy nevetségessé váljunk, amikor zuhany eh, rózsákkal, meg vízcsapok, vízcsapokkal foglalkozunk. Inkább azt kéne mondani, hogy szeretnénk a hatékonysági osztályokat úgy el, eligazítani, hogy a fogyasztók érdekét szolgálják. És ne az jöjjön ki a lakosság felé, hogy túlságosan sok vizet használnak, és emiatt a mm, vízellátásra helyeződik a hangsúly, és meg, meg kell követelni a vállalatoktól, a vízellátóktól, hogy rendszeresen tisztítsák meg a csöveket, stb. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a bizonyos szavakat, amelyek majd egy kampányt vagy egy bizonyos intézkedést kísérnek, azokat nagyon óvatosan válogassuk meg, mert veszélyesek lehetnek. Uh, Talán egy pár számot is megoszthatok önökkel hogy az intézkedésnek milyen lenne a hatása. Aztán a kollégáim konkrétabban is válaszolnának. Uh, a a, a csapokkal, röviden csapokkal, tehát a kapcsolatos, tehát vízzel kapcsolatos termékek esetében 885 petajoule-ról beszélünk éves szinten. 2000 a nyilezárók esetében pedig 785 petajoule per év. A nem prioritásos termékek esetében a hőszigetelő termékek az épületek tekintetében a legfontosabbak. 1500 petajoule per év megtakarításról beszélhetünk 2030-ra. Most pedig megadom a szót a kollégáimnak. Thank you, Director. Um, Köszönöm, igazgató úr. These are asked about the cooking equipment and its ovens, hobs and range. Ami eh, pedig eh, a, a, a tűzhelyeket illeti, gáz, villany és egyéb tűzhelyeket. Nos, eh, erre a grillezők nem, grillezők nem tartoznak ennek a hatája alá, ami pedig az elektromos és egyéb motorokat illeti. Értem, hogy ezek fontos kérdések, és mindig Szívesen számolunk be önöknek, amikor további információra van szükségük. az unión kívüli értékesítés esetében, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy és te mivel foglalkozol? Azt, és azt mondtam, hogy én felelök azért, hogy a hűtőgépen milyen matrica legyen, hogy milyen az energiabesorolású AA+, és így tovább. És ez megtörtént velem, és most először tényleg értették az emberek, hogy pontosan mivel is foglalkozom én az Európai Bizottságban. Thank you. I would like to respond to the... Köszönöm. Két kérdést intéztek hozzám. Az egyik a címkézés, a vízfelhasználással kapcsolatos termékekre. Az ökodizájn irányelvvel kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy csak, hogy, csak az előkészítő tanulmányok megszületésével tudtuk megmondani, hogy mi a legcélra vezetőbb intézkedés, és néha az a döntés született, hogy a leghatékonyabb az, hogyha minimum követelmények, jogszabályok, címkézés együtt, ennek egy sajátos keveréke a legcélra vezetőbb. Néha pedig az, az ipar önkéntes megállapodásai tűntek a legcélra vezetőbbnek. Ezért mondom azt, hogy tanulmányt kell végeznünk, és majd később eldöntjük a bizonyítékok alapján, hogy mi. The other comment um, concerning, concerning the, um, um, the effect of uh, reduction of... A a háztartási vízfelhasználás csökkentése, a, a vízhiány, illetve a, a vízvezeték, eh, illetve szennyvíz és rendszer eh, összefüggő kérdések. Előzetes eh, tanulmányaink alapján azt láttuk, hogy a háztartás vízfelhasználás csökkentése nem járna negatív következményekkel a szennyvíz csatorna rendszerre. És egyébként is a csatornákat, a szennyvíz csatornákat nem ivóvízzel és nem meleg vízzel kell tisztítani, áttöblíteni, hanem olyan vízzel, aminek eh, eh, a környezeti hatása kisebb, és egyébként sem a fogyasztóknak kell a vízdíjon eh, keresztül ezt megfizetni, preparatory study and on the basis of, of further evidence I think that uh, További bizonyítékokra, tanulmányokra van tehát szükség, mielőtt az Európai Bizottság uh, optimális uh, javaslatot tehetne. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Péter Líze, még szeretne, még, még szeretne valamit mondani. Hát igen, ha egyszer van rá időnk, akkor miért is ne? Hadzon asszony nevében feltenném azt a kérdést, hogy ez, az, ez a híres bojlerekkel kapcsolatos intézkedés már 7 éve van úton. Szeretném a bizottságot megkérdezni, hogy milyennek a tervek ezzel kapcsolatban, hogy a, a címke az legyen zöld, sárga vagy piros, illetve hogy A vagy A plusz legyen -e illetve hogy a gyártó, nagy gyártó címkéje, aki minden alkatrészt szállít a, az berendezéshez, az legyene rajta, vagy esetleg egy legyen ennek a címkének egy ökodizájn része. Minden esetre szeretném tudni, hogy a hogy milyen kompromisszum született ebben a hét éve húzódó kérdésben. Thank you. Oh, sorry, Chair. Ja, noch bin ich hier und, <laughs> und gebe gleich das Wort. Weitere Kollegen haben... Többi kollégának nincsen kérdése? Vízcsap. Tehát ö, ö, 158 zsúl volt a megtakarítási potenciál, igen? Jól emlékszem, vagy rosszul írtam le? Kommission, wer möchte? Bizottság. 185. 885. Bitte, Herzen. Hát ez valóban imponáló. Tessék. Sorry, I catch you off chair. Um... Nézést, hogy ön elé vágtam. Lize úr kérdésére a válasz a fűtéssel kapcsolatos címkézési irányelv 2015-ben úgy lesz, hogy A, A+, A++. A nagy kérdés és vita az volt, hogy legyen-e olyan, hogy A tripla plusz. A kompromisszum az az, hogy lehet majd A tripla plusz, de csak a felülvizsgálatot követően. Az A az a legjobb teljesítmény, amit fosszilis eh, tüzelésű bojlerek önmagukban meg tudnak szerezni. Eh, ehennél magasabb valami fajta hőpumpa kell, vagy napenergia, vagy eh, vagy kogenerálás. E, és hát a felülvizsgálat során fogjuk megállapod megállapítani azt, hogy vannak-e vannak-e e, megfelelő okok és indokok arra, hogy bevezessük az A tripla pluszt. Az, hogy ki adja a címkét, nos, vagy a gyártó, vagy a, aki beépíti, e, adhat címkét eh, a rendszerre, de aki beépíti a rendszert, az természetesen különböző gyártóktól válogathat egyes komponenseket, és aztán onnantól kezdve majd ő határozza meg a címkét. Ami az ökodizájnt illeti, nem volt a minimális standardokkal kapcsolatban jelentős változás az egy évvel ezelőtti változáshoz képest. Egy év után lesznek a standardek, eh, három év után jönnek a második eh, típusú standardok, és öt év után egy harmadik standardosztály lesz bevezetve. Eh, a boiler minimum standardok a nitrogén-oxid kibocsátás vonatkozásában fognak standardokat bevezetni, de ez később lesz, csak, csak szigorúbb standardok lesznek. Ez azt teszi majd lehetővé, hogy azok a tagállamok, amelyeknek már most szigorú standardjaik vannak, azokat megőrizhessék. A gyártóknak öt évet adunk, nem hármat, ahhoz, hogy igazodjanak az új előírásokhoz, és így több idő jut azoknak a tagállamoknak is, akik most még nem vezettek be e, ilyen szigorú standardokat, hogy ezt megtegyék. Vielen Dank. Ich glaube... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor minden kérdést megválaszolt a bizottság. Én csak annyit tudok ehhez tenni, hogy, hogy további jó munkát minél hatékonyabbá teszik Európa működését, annyira, annál jobb. Azt hiszem, hogy a számuk magukért beszélnek. Ez a 885-ös petazsúl például, amelyet megemlítettek, amely hogyha azt nézzük, hogy egy 1000 megawattos egy 1000 megawattos energiatermelés mellett ez naponta megvalósíthatók, az tényleg nagyon jó üzenet, és kérem, hogy kollégáink felé is nagyon jól kommunikálják ezt, és főleg gondolják át a kulcsszavak kérdését, mert a polgárok felé nyújtott tájékoztatás is nagyon fontos, okosan átgondolandó kérdés. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, nagyon nagy, nagyon hasznos és jó vitát tartottunk. Következő napirendi pontunk pedig a zaj témájáról szól. A, e-, ezzel kapcsolatban megrendeltek egy tanulmányt, és mivel a zaj témája eléggé kevéssé kutatott terület, és nem is nagyon exponált. Ugyanakkor tudjuk, hogy az egészségre milyen ártalmas hatásai lehetnek, ezért nagyon fontos téma. A zaj ugye nem csak a G gépkocsik esetében kutatandó téma, hanem a vasúti közlekedés, illetve a légi közlekedéssel kapcsolatban is fontos kérdés, ezért van az, hogy a mi szakbizottságunk ezzel a kérdéssel is elkezdett foglalkozni, és hogy tudományosan megalapozott adatok alapján szeretnénk ezt az egészet értékelni. Úgyhogy most meg is kérem, hogy a szakértő kezdje meg a prezentációt. Ki akar kezdeni? Tessék, hölgyem! Csináljam! Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! be fogom mutatni egy olyan tanulmány eredményeit, amelyet a Millian szervezet készített el az Európai Parlament számára a zajstratégiát a megalapozandó. A tanulmányt Monika Garinoni és én magam Catherine Ganslében készítettük el, és segítséget kaptunk Enda Murphy, dr. Enda Murphy kollégától is. Elnézést kérek a zaj miatt. Akkor először csak nagyon röviden elmondom, hogy milyen, milyen zajforrások vannak, környezeti zajforrások, aztán a zaj egészségügyi vonatkozásairól fog beszélni, el fogom mondani, hogy milyen jelenleg érvényes jogszabályok vannak az Európai Unióban a forrás jogszabályokról is beszélünk, illetve beszélek majd, és arról, hogy milyen fejlemények voltak az utóbbi időben, illetve az Európai Uniós fellépések hozzáadott értékéről. Először is a zajforrásokról. A legfontosabb zajforrás a közlekedés. Ezzel kapcsolatban e, ez, ehhez tovább még hozzájön a az építkezés, a különböző szociális és társadalmi kikapcsolódási tevékenységükből adódó zajok, illetve más kérdések is, de elsősorban szeretném a közlekedési zajok forrásait megtárgyalni, és különösen az agglomerációban felgyülemlett zajok kérdését. Ezt a tagállamok 2007-es jelentési adatai alapján készítettük el. Azt látjuk, hogy kékkel jelezték a grafikonon azoknak az embereknek a számát, akik valamilyen zajnak vannak kitéve nappal, illetve este. Ez körülbelül 55 decibelnek felel meg. Pirossal jelzi a grafikon az éjszakai környezeti zajt, ami a, amit a közlekedés okoz, ez körülbelül 40 decibel. Ez a környezeti zaj ról szóló irányelv hatája alá esik. Tehát ezt látjuk, hogy a nyílt területeken, az agglomerációban a legfontosabb zajforrás a közút, 55 decibelnek van kitéve kb. 50 millió ember naponta. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2008-as jelentése úgy találta, hogy az a városi területeken élő emberek 55%-a körülbelül 55 decibelnek megfelelő zajnak van kitéve. Látjuk, hogy a vasút, a légiközlekedés, illetve az ipari területek részéről érkező zajszennyezés sokkal kevesebb. A légiközlekedés, a repülőtér, repülőterek körül támadó zaj viszont sokkal zavaróbb, sokkal idegesítőbb az emberek számára, annak ellenére, hogy sokkal alacsonyabb mértékű a zaj, de mégiscsak sokkal jobban zavarja az embereket. Aztán az agglomerációkon kívüli területekről is érkeztek adatok. Itt is látjuk, hogy túlnyomó részt az országutakról, az országutakon keletkező zaj jelent problémát. Hogyha most tovább lépünk és megnézzük, hogy milyen egészségi károsodásokat okozhat a zaj, hát elsősorban az ingerlékenység, az, ami a legelterjedtebb. A WHO egyik 2011-es jelentéséből, amely a környezeti zaj egészségügyi következményeivel foglalkozik, látjuk, hogy mi milyen hatásai vannak a zajnak. Egy referencia módszert használtak, amelyben a betegségben eltöltött évek számát, ezt a DALY értéket használják, tehát az, hogy körülbelül hány évvel él kevesebbet az ember a zajnak való kitettség miatt. És itt látjuk, hogy tulajdonképpen az ingerlékenység az, nem elnézést, az alvászavarok azok, amelyek a leg jobban megrövidítik az ember életét, ezt, következi, ezt követi az ingerlékenység, és aztán a többi egészségre gyakorolt káros hatás. És aztán a sérülékeny, jobban kitett csoportok, például gyerekek, akiknek kognitív problémáik vannak, ők is szenvednek az ajtól. aztán idősebb emberek, akiknek már van akár egészségügyi, akár más problémái, például ők különböző szívbetegségekben szenvednek a zajártalom miatt Ugyanez a WHO 2011-es WHO dokumentum azt is leírja, hogy Nyugat-Európában e, minden harmadik ember zavar a környezeti e, zaj, minden ötödik ember alvászavarokkal küzd, és ez 1,16 e, millió egészséges élet elvesztését jelenti tulajdonképpen Európa szinten évente most, hogy a, ö, milyen, ö, milyen ismertséggel rendelkezik a zajról ö, szóló ö, zajról szóló információ, a WHO a zajszennyezést a legnagyobb környezeti tehernek tartja, és ezután következik csak a légiközlekedés által okozott szennyeződés. A jelenlegi jogalkotási keret a zajról szóló irányelvet tartalmazza, ugyanakkor a különböző zajforrásokkal kapcsolatos szabályozás is ide tartozik, például a gépjárművek, a vasút, a szabadidős különböző szabadidős eszközök a légi közlekedés által kibocsátott zaj és más berendezések által kibocsátott zaj, és tulajdonképpen a kibocsátás forrásánál is, az az egyik fontos feladatunk, hogy a kibocsátás forrásánál csökkentsük a zajt. 2011-ben a bizottság készített egy jelentést a zajról szóló irányelv meg, végrehajtásáról és ennek érdekében nagyon ambiciózus adatgyűjtő eljárást indított, stratégiai zaj, térképeket készítettek el, és cselekvési terveket készítettek el az első körben, aztán a második körben, decemberben, tavaly decemberben le kellett adni az elkészült térképeket, de erre csak a térképek 30%-a érkezett be ez minden esetre segített abban, hogy a zaj és a zajátalom kérdése kicsit jobban a közvélemény figyelmi, figyelmébe kerüljön, látóterébe terüljön, tehát egy kicsit jobban figyelnek most ez, erre az emberek, és talán a politikai szándék is nagyobb arra, hogy ezen változtassanak és talán a tagállamokban tapasztalható legjobb megoldások is előtérbe kerülhetnek. Ugyanakkor nagyon, kedve, nagyon kevés eredménye járt még eddig az irányelv, késelkedik a megvalósítás, a térképek és, az, és a cselekvési tervek minősége rossz, nem eléggé következetes a térképek előkészítése, hiszen különböző módszerekkel kaptak lehetőséget a tagállamok, ezért nagyon nehéz a térképek és az eredmények összehasonlítása Európai Uniós szinten. És hát bizonyos követelmények körül volt egy kis ö, zavar is. Nem volt elég világos néhány követelmény. Ugyanakkor van egy közös zajértékelő módszer, amely végül is, amelynek segítségével végül is egy kettes mellékletet össze tudtunk állítani és a, és a Környezetvédelmi Ügynökség egy jelentési hálózati rendszert is összeállított. Fejleszteni lehetne még a, az útmutatásokat, a cselekvési tervek elkészítésénél, és hát még egyelőre nem is kötelező ezeknek a terveknek a végrehajtása, és ez ugye akkor felveti a kérdést, hogy akkor minek alapján tudnánk betartatni bármilyen intézkedést, hogyha nincsenek kötelező célkitűzések és kötelező rendelkezések. Aztán még az a kérdés is felmerül, hogy kellene meghatározni határértékeket, illetve célértékeket, hogy legyenek-e részei ezek a jogszabálynak. A műszaki szakértők úgy vélik, hogy hosszú távú célként bevehetnénk határértékeket a jogszabályokba, de ez ellen szól a szubszidiaritás elve, hiszen a tagállamoknak saját maguknak kell eldönteni, hogy az ő kulturális környezetükben milyenek legyenek a felső határértékek. Ugyanakkor egyre több bizonyíték gyűlik össze arról, hogy a zaj mennyire általmas az egészségre, és ezért ez mégiscsak a határértékek mellett szól. Aztán a térképek az ajtérképek nem összehasonlíthatóak. És ez megint csak nagy kihívás, hiszen akkor hogy tudjuk majd a határértékeket betartatni, hogyha összehasonlíthatatlanok a térképek. Minden esetre tudjuk, hogy milyen különbségek vannak a különböző számítási rendszerek között, úgyhogy a határértékeket hozzá tudnánk azért igazítani minden tagállam konkrét helyzetéhez. A következő tör, térképeket minden esetre egy Minden esetre nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy például a legzajszennyezettebb területeken történjenek valamiféle lépések, és vannak is már olyan tagállamok, ahol határoztak meg küszöbértékeket. Igaz, hogy technikai kihívást jelent a határértékek meghatározása, de azért mégiscsak megmarad a kérdés, hogy kötelező érvényű, kötelező jellegű intézkedéseket hogy tudunk úgymond rákényszeríteni a tagállamokra. Úgyhogy lehet, hogy nem is kötelező érvényű rendelkezések kellene, hanem egyfajta szerszámos láda, tehát egyfajta ilyen eszköztár, amelyből a tagállam mindig kiválaszthatja neki megfelelő megoldást. Talán ez lenne a jobb a, a határértékek meghatározása helyett. De hogyha határértékekről beszélünk, és azoknak befoglalására a jogszabályokba, akkor mindig elmondjuk azt is, hogy egy nagyon erős forrás jogalkotással kell ezt elérni, különben ha ezt nem tesszük meg, akkor a helyi hatóságok és az adófizetők fogják fizetni ezeknek a megvalósítási terheit. Mert ugye akkor csak a fogadó részéről lehet szó zaj ártalom csökkentésről, tehát akkor zaj zajkorlátokat, falakat kell építeni, és ugye ez nem felel meg a szennyező fizet elvének. Mert akkor nem a szennyező fog fizetni a zajártalom enyhítéséért, hanem a fogyasztók. Minden esetre, minden, minden enyhítésre költött euró jól kiadott pénz, hogyha tehát bevezetjük a határértékeket, akkor, akkor azokat csak csak erős forrás jogalkotás mellett tehetjük meg, különben az a helyzet áll elő, hogy a helyi hatóságok bír, bírságokkal fogják majd betartatni a határértékeket. Úgyhogy csak is legvégül tudunk majd ilyen határértékeket befoglalni a jogalkotásba. Egyelőre nem. Na most, hogyha még egy kicsit beszélünk a forrás jogalkotásról, 2012. novemberében arról beszéltünk, hogy a közúti zajjal kapcsolatos jogszabályok mennyire fontosak, hiszen ez a legjobb, leghatékonyabb módszere annak, hogy a zajszinteket csökkentsük, és itt eléggé ambiciózus célokat is tudunk elérni. A bizottság 2011 per 856-os javaslata, amely a gépjárművek zajkibocsátásáról beszél. Itt három szakaszról van szó de ezek a javaslatok nem igazán ambiciózusok, még csak műszaki szempontból sem azok, és valójában nem is támogatják azt a végcélt, amely abban állna, hogy megfelelő erősségű és hatékonyságú jogszabályokat alkossunk. Arról nem is beszélve, hogy az A tesztelési módszerről a B-tesztelési módszerre való átállás is szükséges, hiszen az való, valóságosabb eredményeket fog majd mutatni a zajszintméréseknél. Ö, és ugye azt látjuk, hogy a B módszer az majd 2000, két decibellel alacsonyabb értékeket fog megállapítani ugyanarra az gépjárműre, mint az A. Úgyhogy ennek megfelelően két decibellel ki kell majd, ki, ki kell majd igazítani az irányel javaslatban meghatározott értékeket a tesztelés megváltoztatása miatt. Még egy másik kérdés a tesztmódszerrel kapcsolatban e, nem specifikálja a gumitípust, amit használnak az autó cégek, ugyanis a nem feltétlenül kell a leghalkabbat használni a teszt során. A leghalkabb gumit fogják használni, és így torzítani fognak az adatok. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal Németországban a bizottság javaslatainak 20 évre szóló raj, da, zaj csökkentő hatását 1,7 decibelre eh, becsüli 20 év alatt. Nos, eh, az emberek eh, csak a két decibelnél nagyobb zaj csökkenést észlelik egyáltalán. Tehát ez a, ez a szövetségi tanulmány igencsak elparentálja a bizottsági javaslatokat. Ez gyengíti, a, ez, ehhez hozzá kell adni, hogy gyengülnek az előírások a nagy teherautókra, 81 decibel, tehát hogyha ezt hozzáadjuk a tesztmódszerek 2 decibeles torzító hatását, akkor 83 decibelnél tartunk. Az új sportautó kategória az, hát eleve az elitet célozza meg, noha a sportautók nem képeznek nagy arányt a közúton közlekedő járművek között, aránytalanul nagy a zaj kibocsátásuk. Emellett a zaj térképekhez kapcsolódó közút osztályozási módszer megint csak a javasolt módszer gyakorlatilag az útkarban tartókra terheli a költségeket az autógyártók, illetve az autóhasználók helyett. A phase-in szintén hat évvel ki lett tolva a javaslatok szerint. Szerintünk ezek technikailag ambíciót nélkülöző e, javaslatok, és nem lesznek képesek a e, az elvárt célok kiváltására. Moving on to our conclusion. Akkor most térjünk át a konklúzióra. További EU zaj intézkedések hozzáadott értékét próbáltuk felbecsülni. Technikai szempontból a zajártalom csökkentés kibocsátásnál a legköltséghatékonyabb megoldás. A gyakorlatban persze egy policy mixet kell alkalmazni. Egyrészt csökkentjük a kibocsátásnál az zajkibocsátást, másrészt pedig a befogadó oldaláról is lehet csökkenteni szinergiát kell a kétféle szabályozási módszer között kialakítani. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi, jelenlegi keret nem váltja ki az elvárt hatásokat, kevésbé költséghatékony, zajcsökkentő intézkedések kerülnek megfogalmazásra, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók fogják megfizetni, nem pedig az autóipar ennek az árát. Hogyha ezt a trendet hozzáigazítjuk az euróbarométer felmérésekhez, ahol azt találjuk, hogy a lakosság 44%-a tartja komoly egészségügyi ártalomnak a zajártalmat, akkor látjuk, hogy el vagyunk maradva az elvárásoktól, illetve a, az egészségügyi világszervezet is nagyon komoly veszélyforrásnak nevezi a zajártalmat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm önnek és kollégájának a tanulmány elkészítését és a bemutatását. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtak többen jelen lenni a tanulmány bemutatásnál. Nagyon fontos tudni, hogy miről is szól ez a kérdés, hogy az ember egy kicsit tud, tanuljon arról, hogy milyen súlyos következményekkel járhat csak egy picivel több zaj is, és ahogy önnek is, ön is, ön, ön is elmondta, nem csak a különböző nem csak zajfogók segítségével lehet ezt elérni, hanem pontosan a zaj kibocsátási forrásánál meg megpróbál, kell megpróbálni e- először is kezelni ezt a problémát. Reméljük, hogy a angolon kívül majd még más nyelveken is el lehet olvasni ezt a tanulmányt, hiszen nem csak számukra, hanem a közvélemény számára is nagyon hasznos lenne, és tudjuk, hogy például a Németországban a palagázzal kapcsolatban voltak ilyen tanulmányok, és és ott is hasznos volt ezeknek a lefordítása, úgyhogy talán át kellene gondolni, hogy milyen nyelvekre kéne lefordítani ezt a tanulmányt, hogy másoknak is hasznos lehessen. Hibner asszony! Köszönöm. Kicsit meglep engem az, hogy ilyen kevesen vesznek részt a kollégák ezen az ülésen, mivel hát tudjuk, hogy iszonyatos zajártalmak vesznek körül bennünket. Néhány dologra hívnám fel a figyelmet. Zaj, kibocsátás forrásnál nagyon fontos. Erről szól az innováció. Ez az a pont, ahol nagyon eltökéltek vagyunk, innovatívnak kell lennünk annak érdekében, hogy csökkentsük a zajkibocsátást a forrásnál. E, emellett e, azonban vannak olyan e, eljárások, amelyek bevezethetőek, de mégis van némi ellenállás az irányukban. Nem annyira az önkormányzatok részéről, hanem más részéről. Az utak új burkolattal történő ellátása az egyik dolog, amit az öntanulmánya említett, amikor egy új út készül, vagy új vasúti pálya készül, akkor nyilván a legjobb technológiát, a legjobb anyagokat kell felhasználni. Nyilván ezek eh, hozzáférhetőbbek is, mint 20 évvel ezelőtt az utakat időről időre fel kell újítani, új felülettel, kopó felülettel kell ellátni. És új módszerek léteznek arra is, hogy tehát ezekre a módszerekre is oda kell figyelnünk. Én meg szoktam nézni, hogy hogyan zajlik a közlekedés a nagyvárosokban, és szoktam figyelni, hogy a zöld hullám az működik-e egy városban. Mert ez azt jelenti, hogy folyamatos az autók áramlása, nem kell 100 méterenként megállniuk. Ez természetesen az autó élettartamát növeli, mert természetesen az állandó megállásnál a városi autóbuszok is elhasználódnak és hát természetesen a széndiokszid kibocsátás is más. E, tehát oda kell figyelnünk a városi forgalomra is. Vannak olyan útvonalak, ahol túl nagy a zajártalom. Itt például városi forgalomban a trollibuszok visszavezetése lenne e, megoldás. Régebben több trollibusz vonal létezett Európában, úgy tűnhet ez az ötlet, mintha visszalépnénk a történelme, de szerintem jó megoldás lenne mégis a trollibusz hálózat e, fejlesztése. Ez nyilván a belvárosi beépített területeket e, segítheti. Svájcban például reneszánszát éli a trollibusz talán ezeket a trollibuszokat eh, valahogy vissza kéne vezetni a városainkba. Beszélünk a szubszidiaritásról, de mégis szubszidiaritás ide vagy oda, útmutatásokat azért kiadhatnánk. Egy sor tagállam új technológiák irányába nyit, és elfelejti, hogy vannak esetleg olyan megoldások, amiket már régebben kitaláltak, és megoldást jelentenek új problémákra. A sportautók miatt én nem aggódnék annyira. Különösen a városi területeken alacsony a sportautók használata. És hát azt is be kell vallani, hogy a sportautókval sem lehet gyorsabban menni egy belvárosi forgalomba, mint más autóval. tehát a teljesítményüket gyakorlatilag csak városon kívül lehet kihasználni. De hát itt azért mégis zavaró, káros zajról van szó. Én azt gondolom, hogy erre a két területre kell koncentrálni. Nem csak zajfogó falak építése a megoldás, sőt, az nem is nagyon optimális megoldás, mert az mondjuk csak az ötödik emeletig védi az ott lakókat, magasabb épületek, magasabb emeletei lakók már ugyanúgy szenvedni fognak, mint hogyha nem épülne zajfogó fal. Tehát a magas emeleteken lakókat ez nem segíti fákat lehetne telepíteni zajfogásra, a zöld felületeket lehetne növelni, különböző építmények helyett. Nem elég zöldek a városaink. Több zöld felületre van szükség a városunkban, a városainkban. és növelni kéne a biológiai sokszínűséget is a városban ültetett növények körében. Köszönöm. Alte, muss nicht unbedingt. Köszönjük szépen. Igen, hát nem feltétlenül rossz az, ami régi. Például a trollibusz esetében is ez a helyzet, hiszen akkor az elektromobilitást ösztönöznénk, hogyha ezt támogatnánk, hiszen az elektromos árammal működő járművek ráadásul kevésbé zajkeltők is. Más jelentkezőt nem látok a két kolléga részéről, de igen? Merkel asszony. Úr. Köszönöm szépen. Demis Merkel úr. Köszönöm. A légiközlekedésből származó zajártalomról szólnék egy pár szót. Ez roppant kényes politikai terület. Ezt meg tudom erősíteni, magam is jól tudom. A flamand parlament tagjaként az elmúlt években, korábbi években bizony tapasztaltam, hogy a repülőgépek zaj az ajszennyezése újra és újra napirendre került. A brüsszeli nagy repülőtér, az elmetemi repülőtér Flamand területen van, Brüsszelen kívül, de Flandriahoz tartozik. Bizonyos területeken én magam is a regionalizáció híve vagyok, és Belgiumban a regionalizáció igencsak előrehaladott. Ezen a, ebben az esetben azonban ez abszurd, hiszen a zaj szennyezési normák a brüsszeli 19 kerületben vagy kommunben igen Eh, alacsonyak, és sokkal magasabbak eh, ezek a határértékek eh, Flamand módalon, tehát Záventemben, ahol a brüsszeli reptér maga található. Hogy is mondjam, bizonyos légifolyósókat tudják használni a repülőgépek, sokszor nagy kerülőtéve annak érdekében, hogy kikerüljék ezeket a zajnormákat, a zajszennyezési normákat. És így magának Brüsszelnek a zajszennyezése sokkal nagyobb, mint az elkerülhetetlen lenne. Fontosnak tartom, hogy ez ügyben az Európai Unió mindenképpen közbeszóljon, hiszen sokak számára ez igazán mindennapos probléma. Elnök úr, szerintem ezt európai szinten kell megoldani ezt a problémát. Köszönöm szépen. Hát időnként tényleg érdemes harmonizálni. Úgyhogy ha a nagy országok átveszik az irányítást, akkor ezt meg lehet oldani. Köszönöm szépen a, a tanulmány elkészítőinek, hogy bemutatták, és akkor kérem még egyszer, hogy gondolják át, hogy még milyen nyelvekkel lehetne lefordítani a tanulmányt annak érdekében, hogy minél szélesebb körökben megismerhető legyen. Következő napi rendi pontunk a leasing társadalom kérdéséről szóló napirendi pont. Philip Seppelman a Wuppertal intéz, intézettől fogja bemutatni az erről szóló tanulmányt. Tessék, hogyha kész van, uram, akkor már is megadom, megadom önnek a szót. Uh, the idea of selling goods is uh, to a large extent outdated. Consumers are... Köszönöm, elnök úr. A fogyasztókat a termékek teljesítményi érdekli, igazából nem akarnak tulajdonossá válni. Hogy az autó kényelmes, mennyit fogyaszt, milyen a hifi berendezésben, ez a fontos. Nem kell nem igazán akarok tulajdonossá válni, legyen szó mobiltelefonról vagy mosógépről, én a szolgáltatásokat akarom használni, és kész. Ezért vizsgáltuk a leasing társaságok kérdését, ami a termelők és a fogyasztók között teljesen új kapcsolatot alakítanak ki. Egy szolgáltatás orientált üzleti modellre épülne, a tulajdon viszonyok, a, tul- a a termékekért való felelősség teljes változásával járna. A tulajdonviszonyok megváltozása a, a, a gyártók felelősség körének kiterjedtebbé válása a felhasználás optimalizációja, a termék élettartamának eh, kitolása, maximalizálása, illetve az újrahasznosítás eh, érdekében nagyon sokat változott. Egy eh, erőforrás hatékony Európa nélkül elképzelhetetlen. A, vállalatok célja az kell, hogy legyen, hogy a fogyasztók érdekeinek, igényeinek megfeleljenek, nem az a cél, hogy minél több terméket eladjanak. Az újtó jellegű üzleti modellek belül a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások válnak el legfontosabbá. Ez adja meg a leasing társaságok uh, jövőjét. Ez egy elképzelés, és arra kaptunk felkérést, hogy a termék szolgáltatás rendszereket vizsgáljuk meg, hogy mik az előnyei, ezeknek mik a hátrányai. Uh, Három rendszert tudtunk azonosítani. A termékorientált stratégiákat az üzleti modellekben megtaláljuk például. A fogyasztó megveszi a uh, terméket, tulajdonosává válik, de vétel utáni további szolgáltatásokat is uh, igénybe vesz, például szervizelés Például valaki vesz egy mosógépet, hogy hozzak egy egyszerű példát, vagy egy mm, fénymásolót, egy cég, és ehhez kapcsolódóan a gyártó vagy a kereskedő a termék egész élettartamára vállalja a szervizelést. A második stratégia a felhasználóorientált stratégia, tehát egy termék felhasználását vásárolja meg, különböző fogyasztási formák és fizetési formák képzeletek, a gyártói marad a termék. Erre egy példa mondjuk a lehet megint csak a fénymásoló, a, nem veszi meg, hanem csak bérli a felhasználó a fénymásolót, és idő után mind kap egy újat. A harmadik stratégia az egy eredményorientált stratégia. Például a fénymásoló papír, erre egy jó példa. És csak a szolgáltatást kapjuk meg. egyre inkább a szolgáltatás felé szolgáltatásokra tevődik át a hangsúly, és ez minél inkább így van, láthatjuk, hogy ennek milyen pozitív hatásai vannak gazdaságilag, társadalmilag, környezetvédelmileg egyaránt. A termék szolgáltatási modellek bizonyos konkrét piaci szegmensekben valósultak meg, főként cégek között, tehát a B2B jellemzően ez az üzleti modell, ezek a termékszolgáltatási rendszerek szerintünk leasing társaságokhoz vezethetnek el. Így egy idő után egyébként a kettő között megszűnne a határvonal. Vannak persze akadályai is ennek, amelyekre rábukkantunk hiszen ez nagyban függ a választott eszközöktől, a konkrét termékektől, szolgáltatásoktól és piaci szegmensektől, tehát hogy eh, milyen termékről, piaci szegmensről beszélünk, maradva a példáknál. Eh, cégek eh, között B2B, vagy cég és fogyasztó, B2C, vagy fogyasztók között C2C modellről beszélünk-e. A hagyományos leasing rendszer jól működő, kialakult üzleti modell, a mai gazdaságban, társadalomban. Nyilván mindenki hallott már a leasingről, nem újdonság ez. A hagyományos leasingen túlmutató tevékenységet jelentene a leasing társaság. Ezek azonban nem jól dokumentált, nem jól ismert eh, példák, vannak azonban sikeres példák. Megtalálhatók ezek a példák a tanulmányunkban. Erről most hosszasan nem is beszélnék. Ugyanakkor eh, ezeknek a minőségi mennyiségi elemzése, gazdasági és környezetvédelmi hatások elemzése, főként gazdasági szinten, szinten egyelőre még hiányos, erősen hiányos. A kiválasztott esettanulmányok anekdóta szerű bizonyítékokkal szolgálnak csak, azonban a tanulmányok nem állítják azt, hogy a üzleti modellek, amelyek termékszolgáltatási modellen alapulnak, ezek mindig sikeresek gazdaságilag vagy ökológiailag. Ugyanakkor három tendencia, egy, tendencia egyértelműen kö, körvonalazódott. E, terjedőben van ez a modell, az üzleti ez az üzleti modell bizonyos szegmensekre, e, ágazatokra korlátozódik. A sikertörténeteket e, csak egyes piaci szegmensekben találjuk meg, például az autók, a dokument gazdálkodás, energia, energetika terén, vagy például a beléptető szényegek tisztítása, így is így tovább, így is, így, és így tovább. A kereskedelmi B2B stratégiákban ez jobban megjelenik, mint a cégek és a fogyasztók, tehát B2C keretben. A leasing társasággal kapcsolatban azt látjuk, hogy a kérdéses rendszertől, ágazattól függ, hogy mindenki számára nyerő megoldás-e ez, milyen termékről, milyen szolgáltatásról van szó. Az eset tanulmányok szerint azonban mind gazdasági, mint környezetvédelmi előnyei ennek mikroszinten nagyok lehetnek, makro szinten, akár európai szinten egyelőre nincsenek bizonyítékok ilyen előnyökre. De bizony eh, ezt a fajta modellt eh, eh, hátráltatja is néhány piaci erő, a leasingtársaságok szakpolitikai, támogató szakpolitikai eszközöknek ezekkel az esetleges hátrányokkal szembe kell nézniük, hogyha azt szeretnénk, hogy mindenki nyertesen legyen ennek. Főként mikro szinten dokumentált bizonyítékokról beszélhetünk, és mindenképpen további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy a makroszintű következtetéseket levonjuk, és ezek alapján a szakpolitika csinálóknak, formálóknak ajánlásokat tegyünk. Ugyanakkor a leasing társaságok eh, természete eh, attól függ, hogy milyen típusról beszélünk. Bizonyos szakpolitikai eszközöket eh, tudunk javasolni, amelyek pozitív körülményeket, keretet teremtenének ahhoz, hogy gazdasági, környezetvédelmi és munkaerőpiaci szempontból is ez nyerő megoldás legyen. A költségeket is tanulmányoztuk, ezt egy dinamikus keretben lehet vizsgálni ez a bevezetés kezdőköltségét kell, hogy számba vegye, illetve a későbbi ö, folyamatos költség, nem felejtve ki a feedbacket. A piac alapú eszközök jobban segíthetik a fenntartható termékszolgáltatási modellre való átállást. A rendelkezésünkre álló információk alapján a, azok a szakpolitikai eszközök, amelyeket ajánlottunk, még egyszer mondom, igen sok a kérdőjel még, többfajta szakpolitikai eszközet, eszközre is ajánlást tettünk, szabályozó, piacalapú, tájékoztatási alapú, illetve részvételi eszközökről beszélhetünk, ezeket most részletesen nem sorolnám fel, megtalálják a dokumentumban. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, hogy a leasing e, új modellje forradalmi e, szociális e, vagy társadalmi újítása válhat, ami Európát közelebb viheti az erőforrás hatékony társadalmi modellhez, és elősegítheti a technikai, technológiai újítást is. Európa versenyelőnyére épít, és az európai gyártást is versenyképesebbé a piaci megrázkódtatások iránt, vagy ár ingadozások iránt ellenállóbbá teheti, gondolkodás itt az alapanyagárak ingadozására. Ugyanakkor ha a rossz fajta leasing modellt segítjük elő, akkor fennáll a veszély annak, hogy kudarcba fullad. Ez a folyamat, főként az energia felhasználás és épköltségek miatt. Általában az innovációhoz, ilyenfajta innovációhoz, technológiára, kutatásra, technológiai fejlődésre és megfelelő e-, európai szintű kormányzásra van szükség. Nos, ezen a téren a kutatás-fejlesztés terén bizony sok még a tennivaló. Ezen kérdőjelek ellenére az Európai Parlament megteheti az első lépéseket, afelé, hogy a leasing Tehát megtehetjük az első lépést afelé, hogy egy, ezt a leasing eh, modellt elterjesszük, megvannak az eszközeink arra, hogy eh, ezt megtegyük. A kérdés csak az, hogy merünk-e élni vele, merjük-e kezdeményezni az e fajta változást. Köszönöm szépen, doktor Sepelmán úrnak ezt az előadást. Más jelentkező a hozzászólásra nincs. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres és nagyon jó útmutatást hallottunk öntől. Nagyon sajnálatos az, hogy aki megrendelte ezt a kiterjedt tanulmányt, nem tudott más elfoglaltsága miatt itt lenni, de minden esetre nagyon szépen köszönjük az elvégzett munkát és a prezentációt is. Köszönjük szépen, hogy legalább a két kolléga, aki a többi képviseletében jelen volt, meghallgathatta önt, akkor ezzel le is zárom az ülést. A következő ülésünk március 6-án lesz. Mindenkinek szép estét!